az illegális bevándorlás terminus nem megfelelő. Szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, és köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ma, akkor is azoknak is, akik nem értettek egyet velem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel lezárom a vitát, és a szavazásra pedig holnap kerül sor. Kedves kollégák, a következő napi rendi pont Mátyő asszony jelentése a tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló Egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás. Először is megadom a szót a jelentéstevőnek négy percre. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszonykedves képviselők, mint tudják, most már több mint tíz éve az Európai Unió olyan tervez, amely a gazdasági migrációval kapcsolatos ágazati a megközelítés, kiderült, hogy közös politika szükséges a törvényes gazdasági migrációval kapcsolatban. Eddig a törvényalkotás az illegális migrációval foglalkozott, a vízumokkal ideje volt, hogy a gazdasági migrációval is foglalkozzunk, mert az Európai Uniónak közös kihívásai vannak, és közös megoldások kellenek európai szinten vannak kihívások a demográfiai csökkenés, illetve az előregedése a lakosságnak. Ez a két betegség egész Európát érinti, és ezért a foglalkoztatási perspektívák azt mutatják, hogy munkaerő hiány lesz, jelentős munkaerő hiány a következő években. Európai szinten ezért megoldást kell találni, hogy a munkaerőpiac igényeit ki tudjuk elégíteni, és a gazdasági migráció az egyik módja de nem szabad félre is vernünk a helyzetet. Európai kezelésre van szükség, meg kell szervezni ezt a migrációs figyelembe kell venni, hogy melyik tagállamnak mekkora a befogadó képessége. Az első és nyolcadik cikk kimondja az irányelv tervezetben, hogy minden tagállam döntési jogkörrel, azzal kapcsolatban, hogy kit fogad be. Kormányaink másként jártak el, országonként a migrációval kapcsolatban bilaterális megállapodások, kvóták alkalmazásával, de ezek nem voltak elég hatékonyak, és nem lehetett elég hatékonyan harcolni az illegális, a szabálytalan bevándorlás ellen. Márpedig a kettő közti összefüggés nyilvánvaló legális bevándorlással lehet az illegális bevándorlást megakadályozni. Ez a csomag célja, amelyen a bizottság most már öt évet dolgozik. Mit tesz ez lehetővé a gazdasági migrációban? a kék kártya irányelvvel szemben. Ez nem mondja ki, hogy a harmadik országokból milyen feltételek vannak, hanem eltörli a különböző nemzeti szabályok közti különbséget a tartózkodás és munkavállalási engedéllyel kapcsolatban, és hogy milyen jogokat kapnak az Európai Unióban legálisan dolgozó harmadik országbeliek. Nincsen európai szabály, amely egységes lenne, és amely megfogalmazza, hogy milyen jogokkal bírnak az EU-ban legálisan tartózkodó és munkát vállaló harmadik országbeliek. Így a nemzeti állampolgársággal bírókkal azonos jogokat élveznek, majd társadalombiztosításban, adóügyben, stb. Így a kizsákmányolás ellen védve lesznek az illető személyek, és a jogállásuk biztonságos lesz. Így lehet az unfair verseny ellen is küzdeni, amelyek az európai dolgozókat sújtják, hiszen ez a védelem azt jelenti, hogy nem kevéssé képzett munkaerőt fognak keresni, akinek a védelme sem megfelelő. Minden tagállam standard, egyszerű, olcsó, gyors eljárásban részesül majd. Az irányelv jelentős javulás jelent a munkavállalónak, a munkadónak és a nemzeti hatóságoknak, és lehetővé teszi, hogy a legális migrációt jobban ellenőrizzük. Társ törvényalkotó a parlament, ez azt jelenti, hogy felelősséggel tartozik. Ez óriási kihívás a egy szerződéssel élnünk kell, szava hihető szolgálatkész partnernek kell mutatkoznunk az ellenőrzött migráció mindenki előnyére szolgál. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság nevében Malmström asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek, Cerkesz úrnak és Matthew asszonynak, illetve a két szakbizottságnak, illetve a belga elnökségnek, hiszen nagyon sokat dolgoztak ezen a javaslaton. Ahogy önök tudják, és ahogy a jelentéstevő elmondta, az Európai Bizottság már 2007-ben benyújtott ezt a javaslatot, és a, fel, a célja az volt, hogy az egységes összevont eljárást alkalmazzuk a tartózkodási és a munkavállalói e, engedélyi kiváltására, olyan harmadik országokból érkező ország, ö, da, ö, állampolgárok számára, akiket nem fed le más irányelv. Itt az engedélyek kiadásáról és visszavonásáról van szó, ezek a tagállamok hatáskörébe tartoznak, illetve az is a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy eldöntsék, hogy hány bevándorlót engednek be. Ez az Európai Uniós bevándorlási politikának modula, modula, ez az irányelv, és hogyha ezt elfogadjuk, az azt fogja jelenteni, hogy az Európai Unió nagyra értékeli azt, hogy a harmadik országokból érkező munkavállalók hozzájárulnak az európai gazdasághoz és remélhetőleg együtt tud, egyet tudunk majd érteni a munkaerőpiaci kérdésekben. Nagyon összetett kérdésről van szó. A bevándorlási, illetve szociális és foglalkoztatási kérdések is felmerülnek itt. Az Európai Bizottság a legtöbb módosító javaslatot támogatni tudja, hiszen ezek a bevándorlók és a munkaadók helyzetét javítják és egyszerűsítik, hiszen ez volt a célunk és erősítjük az egyenlő elbánást az arányos díjak bevezetésével, és az adó eh, engedmények szabályozásával. A másik oldalon bilaterális eh, egyezmények is léteznek ezen a területen, de itt mert ezek gyakran korlátozóbb jellegűek, mint az Európai Bizottság megközelítése. Mind az elnökség, mind a parlament fontos szerepet játszottak, közelítették az álláspontjukat. A belga elnökség megpróbálta elérni azt, hogy a tagállamok közelítsenek a parlament álláspontjához, és tudom, hogy a parlament is figyelembe vett számos olyan javaslatot, amelyeket a tanács fogalmazott meg. Kompromisszumra jutottunk, ezek bizonyos kritériumokat tehát tiszteletben tartanak. A munkavállalóknak bizonyos szociális és gazdasági jogokat kell biztosítani, biztosítani kell számukra az egyenlő elbánást az állampolgársággal rendelkező munkavállalókhoz képest az első munkanapjuktól kezdve. Szeretnénk megmutatni a partnerországoknak, hogy a harmadik országokból érkezők egyenlő elbánását és méltányos elbánás, bánásmódot szeretnénk velük szemben garantálni. Ami az egyenlő elbánást illeti, ez rendkívül fontos. Azt gondolom, hogy ezek a kritériumok, ezeknek a tiszteletben tartása elengedhetetlen. Még akkor is, hogyha a siker nem olyan ambiciózus, mint ahogy szerettük volna, Mátyó asszony is mondta, ez egy kompromisszum, jó kompromisszum, és fontos előrelépést jelent a legális bevándorlás területén. Nagyon fontos ez az Európai Unióban dolgozók számára. Remélem, hogy sikerül megegyezésre jutnunk ezen javaslattal kapcsolatban minél hamarabb. Köszönöm a jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek a munkájukat. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében Szárkász úr a szó, aki a jelentést készítette. Négy percben. Jó estét kívánok! elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Gazdasági, szociális probléma, hatalmas jelentőségű kérdés, amiről beszélünk, de nagy lehetőségeket is ért magában. Mindenképpen észszerűen, intelligensen kell kezelnünk ezt a kérdést és méltányos bánásmódban kell részesítenünk azokat, akik eh, ide jönnek eh, hozzánk, eh, azzal a célral, hogy itt az Európai Unióban munkát vállaljanak természetesen különbséget kell tenni a legálisan hozzánk érkezőt képzett munkavállalók, illetve azok között, akik a miatt jönnek ide, és túl alacsony bérért is hajlandók dolgozni, és ezzel elveszik a munkát. A bizottság a közleményében is kimondta, és a parlament is már régóta követeli, hogy szülessen egy jogalkotási javaslat, amely nem egy bürokratikus jogszabály, hanem a jogokról és kötelezettségekről rendelkezik hiszen azt szeretnénk biztosítani, hogy akik törvényesen, jogszerűen érkeznek az uniós tagállamaiba, és húzamos tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkeznek, azok dolgozhassanak bürokratikus akadályok nélkül. Az a véleményünk, hogy itt egy csoportnak nem biztosítunk védelmet, holott ők nagy fokú védelmet, védelmet igényelnének. A szezonális munkásokról beszélek, akik idény munkát végezni érkeznek az Unióban. A származási szabályok, a származási ország szabályok alkalmazásával kapcsolatban módosításokra lenne szükség, hogy nagyobb védelmet tudjuk biztosítani az idénymunkásoknak, és kell eh, kivét telekre is lehetőséget biztosítani. Eh, gondolni kell a szociális juttatásokra, eh, családi pótlékra, és arra is, amikor, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, amikor visszatérnek a hazájukba. Ők ugyanis át kihullanak a hálón, amiben jogokat kívánjuk biztosítani. Szükségesnek tartanám, hogy készüljön egy hatástanulmány, hogy ennek kapcsán megtaláljuk azokat az eseteket, amikor még mindig van diszkrimináció, hiszen a gyakorlatban sokszor még kettős mércével mérnek és van diszkrimináció. Ezért a tanácsnál messzebb kell mennünk, a mi álláspontunk a kiegyensúlyozottság és az igazságosság tekintetében messzebb megy, és mi átfogóbb szabályozást tartanánk szükségesnek. Ezért, mert erről a kérdésről itt szeretnénk tovább vitatkozni a parlamentben. És a szakszervezetekkel, egyházakkal szemben is meg kell tudnunk védeni az álláspontunkat. Persze nem kell elsietni a dolgokat, adjunk magunknak időt, és próbáljunk meg egy olyan konszenzust kialakítani itt a parlamentben, amely hosszú távon is fennáll, és amely összhangban van az alapjogi kartával, és megfelel az Európa Tanács követelményeinek. A jövőnkről, Európa jövőjéről, valamennyi munkavállaló jövőjéről van szó. Független attól, hogy honnan érkeznek ezek a munkavállalók, amíg munkavállalási és tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, addig eh, kell, meg kell, hogy kapják eh, az őket megillető jogokat. Köszönöm szépen. Most eh, az Európai Néppárt nevében Ómen Rejten asszony kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, mindenek erőt szeretnék gratulálni Matyő asszonynak, aki egy olyan dossziét vett most kézbe, amely már évek óta húzódik. Ha jól értettem, Malmström asszony már 2001-ben született egy irányelv javaslat, az Európai Unióban harmadik országbeliek itt tartózkodására és munkavállalására vonatkozóan. Két 2006-ban, 2007-ben újra asztalra, újra elénk került, ez a javaslat, egy, hogy egy, egy egyszerűsített eljárással kapják meg egyszerre kombinálva a munkavállalás és tartózkodás engedélyt ezek a harmadik országbeli polgárok. Elnök asszony, nem, vagyok teljesen, nem értek teljesen egyet Szerkasz úrral akik a single permit ezzel az egységes engedéllyel rendelkeznek, vagy ezt megkapják, hogy ehhez még milyen más szociális jogok és juttatások kapcsolódjanak. A Szociális Bizottságban két pont köré csoportosult a vita. Az egyik a hatály volt. És én is egyetértek azzal, hogy itt nem szabad a munkavállalókat olyan módon kezelni, ami nincs összhangban a kiküldetési irányelv egyik pontjával. Az irányelv megfelelő védelmet biztosít, de szerintem ezönös szabályok kell, azonos lehetőségeket kell biztosítanunk, hát nem szabad senki előnyösebb helyzetbe kerüljön a saját tagállamunkkal valókhoz képest az ugyanis a jövőben problémákat eredményezne. A másik dolog, ami sok nehézséget okozott, ez az egyenlő elbánás elvének az alkalmazása. Nekem az volt a véleményem, hogy a 883-as számú rendeletben foglalt elvek kell, hogy alapul szolgáljanak a single permithez. Elnök asszony, azt a kompromisszumot, amit a tanácsban sikerült elérni, jónak tartom, ugyanis ez az azonos elvánást és az azonos jogokat most biztosítja. Köszönöm szépen. Az SSD frakció nevében pedig Blinkevics Jute asszony szól három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nemažai diskusijų ir bandymo derinti įvairias pozicijas, tačiau vis tik. Megpróbálják egy pillanat szünet. Start again. Okay. Eh, Pane komisáre, eh, Biztos asszony, Mátyő asszony, kedves kollégák, tény, eh, hogy ez az irányelv, amely az egységes engedélyre vonatkozik, sok vitára adott okot, de nem történt döntés olyan, amely közös lenne, és amely a harmadik országok dolgozóit kedvezően érinteni, akik legálisan tartózkodnak és munkát vállalnak. Ez egy keretirányelv kellene legyen, és alapul kellene szolgáljon irányelvek kidolgozásához. Csak így lehet elérni azt a célt, amelyet az EU kitűzött maga elé, azaz közös bevándorlási politikát elérni. Csak hogy nincs benne az, amit ígértek ebben az irányelvben, hiszen egyes kategóriák az idénymunkások kikerültek ebből, a menekültek is kikerülnek. Ez az irányelv nem teszi lehetővé, hogy egyenlő bánásmódban részesüljön minden munkavállaló. Csak úgy lehetne referencia ez az irányelv. Ki kell terjeszteni a hatály minden munkavállalói kategóriára, főleg az idény munkásokra, különben nem lesz lehetséges alkalmazni az egyenlő bánásmód és az igazságosság eh, elvét a munkaerőpiacon. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, eh, hogy a legális bevándorlók hozzájárulnak az EU eh, gazdaságához. A munkájukkal, az adójukkal, a befizetett társadalombiztosítási járulékkal. Tehát ugyanolyan jogokat és bánásmódot várhatnak el. Holnap szavaznunk kell erre az irányelvről. Legyünk egységesek, és győzzünk ebben a harcban, azaz érjük el, hogy minden dolgozó ugyanolyan jogokat kapjon, ki kell terjeszteni az irányelv hatáját. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a munkaerőpiac kétsebességű legyen nem hozhatunk létre egy másodosztályú dolgozói kategóriát, ahol nincsen semmire se biztosíték. Ez azt jelenti, hogy a ö, közösségi vívmányokról lemond. Köszönöm szépen a liberálisok nevében, most Innet Feldasszony következik két percre. Yes, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is egy kis ügyrendi kéréssel kezdeném. Nagyon fontos vitáról van szó, és a tárgyalási partnerünk, a tanács nincs itt. Ezt elfogadhatatlannak tartom. Nem ez az első alkalom, hogy kérem, hogy a tanács legyen jelen a vitán, és vegyen részt. Most pedig szeretnék a többiekhez hasonlóan gratulálni Mátyó asszonynak. Nagyon jó munkát végzett, rendkívül fontos összetett és érzékeny témában. Az én frakcióm vállalni fogja a felelősségét, és mi is szeretnénk megegyezésre jutni, hiszen mi is tudjuk, hogy nagyon fontos ez a megegyezés, azonban nem nagy örömmel tesszük ezt, mint ahogy mások is kifejezésre juttatták, más frakciók is, illetve az Európai Bizottság is. Nos, ez a javaslat nem annyira ambiciózus, amennyire mi szerettük volna, vagy amennyire szükséges lenne. A mi frakciónk a kiegészítő dokumentumokhoz ragaszkodni fog, vagy az ezzel kapcsolatos állampo- álláspontjához ragaszkodni fog, mert hogyha előírjuk a kiegy, kiegy, kiegészítő dokumentumokat, akkor nincsen értelme az egységes engedélynek. Ami a korrelációs táblázatokat illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy azért, hogy megegyezzünk, azért a frakcióm nem fogja megszavazni a korrelációs táblázatok betűzését, azonban személy szerint én ezt szégyenletes határ, határidőnek tartom, mert hogyha a tagállamok szeretnék végrehajtani ezt, és szeretnék biztosítani ennek az irányelvnek a sikerét, akkor a saját szándékukból kellene, hogy a korrelációs táblázatokat megszavazzák. 1999-ben szerettünk volna már közös menekült és menedékpolitikát elérni, akkor már kijelentettük ezt ünnepélyesen, mennyi előrelépést értünk el, szinte semennyit. Teljesen világos, hogy a tagállamok nem akarnak közös bevándorlási politikát. Köszönöm szépen, Lambert asszony, következik a zöldek nevében másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi is aggasztónak tartjuk azt a helyzetet, amely a munkaerőpiacon kialakult a 27 tagállamban. A mi aggodalmunk az az, hogy hogyan tudunk elmozdulni e felől, zsákutca felől egy átfogóbb és egyértelműbb szabályozás felé. Alapvető jogokban akartunk megállapodni a harmadik országokból érkező munkavállalók számára. Az Európai Bizottság eredeti javaslatában ez már szerepelt, és a a Szociális Bizottság ezt eh, javította. Nem akarjuk, hogy ezeket a jogokat folyamatosan megnyírbálják és korlátozzák. Szeretnénk, hogyha a holnapi szavazáson a lehető legerősebb jogokat sikerülne megszavazni. Ami a tanácsot illeti, nekik szeretném mondani, hogy vegyék figyelembe, hogy itt egyénekről, személyekről van szó, akik képesítéssel rendelkeznek, a munkájukkal hozzájárulnak az Európai Unió gazdagságához, és szeretnének cserébe bizonyos jogokat élvezni, legyen szó nyugdíjról vagy más jogokról. Ami a mi frakciónkat illeti, a, a körkörös migráció fontos számunkra a 11A cikkben. Az alkalmazás, illetve a hatály nagyon átfogó kérdés. Vannak egyéb irányelvek, amelyek vonatkoznak bizonyos munkavállalókra, de azt hiszem, hogy illúziókban ringatjuk magunkat, hogyha azt gondoljuk, hogy ez az egyetlen irányelv minden bevándorló munkavállaló igényeit kielégíti. Árnyaltabb megközelítésre van szükség, hogy biztosítsuk azt, hogy a munkavállalók, a bevándorló munkavállalók helyzete javuljon. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig az Egyesült Baloldal nevében Lehiárik úr következik. Két percre. Madame la Présidente. Elnök asszony, biztos biztos asszony, mint ahogy megjegyezte nagyon helyesen Szerkász úr, nincs egyetértés a foglalkoztatásügyi és állampolgári jogi szakbizottság között. Ezért a parlament nem szavazhatja meg ezt az úgynevezett összevont engedély jogszabályt. Így a az Európai Unió munkavállalói az EU-n kívüliekkel kellene versenyezniük Hogyha az irányelv ilyen állapotban marad, akkor több jogállás lesz. Az idény munkásoké, az állandó tartózkodási engedélye rendelkezők és a többi. Több dolgozói kategória lenne az Európai Unióban. Ezt elfogadni azt jelenti, hogy az alapjogi kárta szabályaival nem egyezünk, ahogy mondta a jelentéstevő, lefelé irányul a nyomás, minden dolgozót az Európai Unióban ez érint majd. Az egyenlőség nem csak kimondandó a munkafeltételekben. Ahogy Szerkász úr mondta, az egyenlőség a munkaidőre, a bérre, az egészségügyre, a társadalombiztosításra, a képzésre is kell vonatkozik. Ez egy minimum, különben a ö, verseny dzsungele vár ránk. Az egyenlőség minden dolgozóra kell vonatkozik, bárhonét is származik. Ne vetélkedjenek, versengedjenek egymással a dolgozók. Egyenlőség legyen köztük. Ehhez egy pozitív irányelv kell, ezt ki kell mondani, különben a szociális, humanista Európa nem jöhet létre, és ennek nevelési utasítjuk az irányelvet. Köszönöm. Most a Szabadság és Demokrácia Európája nevében bizottó képviselő következik egy percre. Kedves kollégák, az a jelentés, amelyről tárgyalunk, pozitív elemeket is tartalmaz. Egyes eljárások egyszerűsödnek, a bürokrácia csökken, és ö, könnyebb lesz tartózkodási engedélyt kapni egy tagállamban. Ö, több tíz millió európai polgár azonban nem jut munkához, ö, mert ilyen a termelési rendszer ö, nálunk. Mielőtt harmadik országbeli állampolgárok ö, nem helyesbitek. Mielőtt a harmadik ország belliek irányában vállalnánk kötelezettséget, először a ö, saját portánk előtt söpörjünk, hogyha ö, a saját állampolgárainknak tudunk ö, adni munkát, akkor később kívülről jövőknek is, ö, de ö, addig ö, nekünk kell boldog. Köszönöm. Most a Független, függetlenek nevében Fandesztúpur következik. Elnök asszony, teljesen világossá kell tennünk, és mi mindig világosan mondjuk, hogy mi a bevándorlás ellen vagyunk. Hollandiában most egy fantasztikus kabinetünk van, és ezen a területen különböző intézkedéseket hajtunk végre. Ez most már egy fetakompli arra törekszünk, hogy az, hogy az Európai Unió visszaadja ezeket a döntési hatásköröket a tagállamoknak. Itt most a károkat akarjuk korlátozni, és ez a jelentés ezt nem tudja megtenni. Könnyebbé teszi az eljárásokat, könnyebbé teszi a bejutást Európába, ahelyett, hogy megnehezítené. Egy ilyen elitér politikai osztály, amely nagyon távol áll a polgároktól, hoz ilyen jogszabályokat, és azután az hagyja sor sorsukra hagyja a bevándorlókat. Hollandiában mi be akarjuk biztosítani, biztosítani akarjuk a szolidaritást és a keresztény értékek alapján járunk el. Köszönöm, most pedig meghallgatjuk a további hozzászólókat, közöttük is először Buzutil urat. Kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulál, gratulálni Veronik Matyőnek, kiváló munkát végzett. Nagyon fontos szerepet tölt be, ahogyan Malmström asszony is elmondta, ez a kérdéskör, és a néppárt azon a véleményen van, hogy nagyon fontos lenne a szorosabb együttműködés a legális bevándorlás területén. Ezt szeretném világosá tenni. Az illegális bevándorlás ellen küzdeni akarunk. Ugyanakkor azonban elismerjük azt, hogy az egyik eszköz, amelyel fel lehet lépni az illegális bevándorlás ellen az, hogyha jó és egyértelmű lehetőségeket biztosítunk a szabályszerű, legális bevándorlás számára. Szeretném emlékeztetni önöket arra, amit Veronik Matyó is elmondott, a Lisszaboni szerződés új hatáskörökkel ruház fel minket ezen a területen, és ez új, felelős, nagyobb felelősséget is jelent számunkra. felvállaljuk ezt a felelősséget, mégpedig olyan módon, hogy kompromisszumokat keresünk a miniszterek tanácsával elfogadtuk több esetben a tanács álláspontját, például azon garanciák tekintetében, amelyeket a tanács kíván adni az engedélyek ezen irányel alapján történő kiadásával összefüggésben. Azután viszont az egyenlő elbánás kérdése. Elismerjük azt, hogy ahhoz, hogy meg tudjunk egyezni a tanácssal, el kell fogadnunk azt, hogy ezek a feltételek nem szükségszerűen vagy nem mindig azonosak. Azzal szeretném zárni rövid hozzászólásomat, hogy azok, akik azt gondolják, hogy túl messzire megyünk, vagy mer kellene szavaznunk, ne feledkezzenek meg arról, hogy egy ilyen irányelv nélkül egy olyan helyzet állna elő, amelyben semmilyen méltóságot és jogszerűséget nem biztosítunk az ilyen munkavállalók számára. Köszönöm Morales kollega az SZZ frakció nevében három percben. Köszönöm szépen egyre több hozzászólási időt kapok, megpróbálom ezt kitölteni. A szociális és szociális és demokraták frakció nevében kollégáim már szóltak, és a központi kérdésről beszéltek, ami frakciónk számára nem csak az egyenlő elbánás, vagy a származási ország helye a legfontosabb számára, erről többen már részletesen szóltak, hanem az, hogy mennyire nem logikus, ahol most tartunk. Itt van egy összevont eljárásra szoró javaslat, miután már több korábbi jogszabályt elfogadtunk, a és a horizontális jogi keretet még mindig nem alkottuk meg. Matyi asszony jó munkát végzett, de maga is elmondta a hozzászólásában, hogy egy globális megközelítést szeretünk volna, és most ehelyett egy ilyen ágazati széttöredezett jogszabálycsomagok születnek meg. Ebben a helyzetben a frakciónk, amely komolyan aggódik a származási ország elvének alkalmazása miatt, és ahogy kevés Csuta kolléganőm is elmondta, nagyon nagy gondunk van azzal, hogy a munkavállalók mely kategóriái kerültek a hatály alá a kiküldöttek, az idény munkások kikerültek a hatály alól, és a nemzetközi védelmet élvezők is. A mi frakciónk holnap majd benyújtja a módosító indítványait. Egy egységes, hogyha egy olyan összevont engedélyt adunk ki, vagy erről rendelkezünk, amely nincs megfelelően széles alapokra helyezve, akkor problémánk lesznek majd az egyelő elbánással, és olyan területeken, amiket közös politikákkal tudnánk csak megoldani másrészt elismeréssel adózunk annak a Libe szakbizottságon is, hogy az ágazati megközelítés egyében majd megszületnek remélhetőleg külön irányelvek az idénymunkásokról, a kiküldöttekről, stb. De mi jobbnak tartanánk azt, hogyha horizontális megközelítés talaján állnánk és akik ma nem vannak, nincsenek itt, és nem hallgatják az érveinket, ugye az a tanács. A tanács akart eredet, eredetileg egy horizontális megközelítést, és most, amit megszületett, az végül is egy ilyen széttöredezett, fragmentált jogszabályok csomagja. Holnap azért jó hiszeműen szavazhatunk erről, és reméljük azt, hogy e, a single permit, az e, összevont engedély az, amit a neve is mond, az Európai Unióba érkező munkavállalók e, számára valóban működni fog minden tagállamban, azt majd az idő próbálja dönti el. Köszönöm szépen, most pedig Meissner úr kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjam el, már egy éve vagyok itt a parlamentben. Többféle témával foglalkoztam, de még egyik sem volt olyan nehéz, mint ez a mostani. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani Matthew asszonynak és Szerkász úrnak, a jelentéstevőknek a két szakbizottságban. Valóban nagyon nehéz kérdésről van szó. E, itt Európában van egy nagyon magas idea, nagyon értékes idea. Szeretnénk mindenkivel, mindenki számára biztosítani az egyenlő bánásmondot. Ebben egyetértünk szerintem elvben. A kérdés az az, hogy ebből mit tudunk megvalósítani. Emlékeztetek már arra a kollégák, hogy a Lisszaboni szerződés közös bevándorlási és menedékjogi politikát szeretne elérni. A menedékjogi politika nagyon fontos, eh, mert az alapjogi eh, karta is erre kötelez bennünket, a bevándorlási politika pedig azért fontos, mert a demográfiai helyzet le, eh, szükségesé teszi azt, hogy támaszkodjunk a külföldi munkavállalókra. Most mi történik? Intfelt asszony már elmondta, hogy 90-ben Tamperében a tagállamok már kijelentették, hogy szeretnének valami közös dolgot elérni, közös politikát elérni, még mindig nincsen semmi az asztalon. Kompromisszum van itt előttünk, ami annyira nagyon nem tetszik mindenkinek, de hát a kompromisszum az azt jelenti, hogy ezen az úton kell elindulni. Személyesen pedig azt mondanám, hogy persze egyes képviselőknek több időre lenne szükségük, meg kellene tárgyalni eh, bizonyos dolgokat. Én magam úgy gondolom, hogy mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a képzéshez, továbbképzéshez. Ez elengedhetetlen nem csak a munkaerő, a munkavállalóknak, hanem eh, nekünk is akiknek szükségük van a munkavállalókra. A szociális kifizetésekkel kapcsolatban az egyes tagállami rendszerek annyira különbözőek a szociális juttatások területén. Hogyan tudunk egységes jogot biztosítani a harmadik országokból érkezők számára? Még akkor is, ha szeretnénk, akkor is ez nagyon nehéz, ezért tettem én azokat a kompromisszumokat, amelyekben eddig megállapodni tudtunk, ezeket fontosnak tartom elfogadni, mert akkor legalább végre van valami a kezünkben. Köszönöm, Flotra mondja, szó egy perc. Be kell vallani, milyen furcsa hogy az nyelv eleinte jogi keretet akar biztosítani arra, hogy minden dolgozó jusson az a jogokhoz, és úgy kezdjük, hogy kizárjuk a dolgozók egy jelentős részét, több kategóriáját így a legális bevándorlásról beszélünk, de egy fajta rétes helyzet van itt, ki melyik lapot képviseli. Nem vízszintes, nem univerzális, egyetemes a megközelítése a munkavállalóknak. Több jog a munkavállalónak, az azt jelenti, hogy nagyobb a szociális kohézió, nagyobb az egyéni nyereség a migránsok számára, a bevándorlási célország és származásország számára. És a London School kimutatta, hogy 600 ezer szabálytalan munkavaló legalizálása 3 milliárd fontot hozna a brit kasszának.

Köszönöm eh, szépen, eh, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a megoldás ebben a kérdésben, amelyről beszélünk, nem igazságos, sőt, nagyon is igazságtalan, több veszélyeztetett kategória számára. Ellentmondás van ugyanis a között, amit mondunk az összevont engedélyről, és a között, hogy sok kategóriát ebből kiveszünk. A szezonális munkásokról van szó, az idény munkásokról, a kiküldött dolgozókról, és másokról is. Itt nem sikerült olyan megoldást találni, amely általános lenne. Megkülönböztetnénk a polgárokat. A parlament azzal kellene foglalkozik, hogy milyen az idény munkások helyzete. Nem csak külföldiek, hanem európai polgárok is vannak köztük, hogyha az anyagi helyzet és a polgárság polgárság más különböző kategóriákban, akkor elkerülhetetlen, hogy lefelé legyen a kiegyenlítődés. Próbáljuk csak meg elképzelni, hogy a nagy nemzetközi cégeknél mi lesz. Hogyha dolgoztatnak olyanokat, akik a származás országok közszabályai szerint fognak dolgozni. Nagyon egyenlőtlen, igazságtalan helyzet lesz, igazi dömping és meg fogjuk különböztetni a polgárokat. Ilyen soha nem volt Európában a közelmúltban. Köszönöm szépen, most pedig Kaljónak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Mindannyian szembe kell néznünk ezzel az egyességgel, ezzel a megegyezéssel, de hát különbözőek a reakciók erre. A parlament szeretne egy kicsit messzebbre menni, ambíciózusabb egyezményt elérni, több okból is. Egyrészt egy új eszközt szeretnénk létrehozni a harmadik országból érkezők számára, akik az Európai Unióba szeretnék bevándorolni. Ugyanazokat a jogokat akarjuk nekik biztosítani, mint az állampolgársággal rendelkező munkavállalóknak. Ezen emellett, ahogy már Mathieu asszony is mondta, Szeretnénk megmutatni azt, hogy Európa nem egy erőd, amely elnyomó intézkedéseket hoz bevándorlási, rugalmas bevándorlási politikát szeretnénk létrehozni, hogy a gazdasági bevándorlást lehetővé tegyük, és ez a lényege annak az egyességnek, amelyre szeretnénk a tanácssal jutni. Sofia Intfeld asszony elmondta, nagyon sok tagállam nem akar közös bevándorlási politikáról beszélni, ezért nagyon fontos az első lépést megtenni. A tagállamok belső, közötti belső határok eltűntek, és ezért szükséges a nemzeti jogalkotás harmonizációja a tartózkodási engedélye kapcsolatban a harmadik országokból érkezők számára. Egyenlő jogokat kell biztosítani számukra, mint az Európai Unió állampolgárai számára. Azt gondolom, hogy ezzel az egy összevont engedéllyel, amely a tartózkodásra és a munkavállalási engedélyre vonatkozik, hatékonyabb munkát végezhetünk, ami a munkaadókat és a munkavállalókat illeti mindkettő számára egyszerűbb az eljárás, és ezzel egyszerűbb az ellenőrzés is, az engedélyek ellenőrzése és ezeknek a legalitásának az engedélyezése. Köszönöm szépen. Szebb Kiáni képviselő következik két percre. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha csak bizonyos harmadik országból származó személyek bizonyos kategóriai számára biztosítjuk a hozzáférést a munkaerőpiacon, Nos, az nem elég. Azt hiszem, egy nagyobb lépést kellene tennünk. Olyan személyek, akik harmadik országból az EU-ba érkeznek, itt legálisan tartózkodnak, meg kell, hogy kapják az őket megillető jogokat. Ez a menekültekre is kell, hogy vonatkozzon a 2004-es irányelvtől eltérően. És az irány, idény munkásokat is be kellene vonni a hatály alá mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor alacsonyabb béreket fognak kapni az ilyen munkások, mint az EU-beli munkavállalók. Az idény munkások, szezonálisan dolgozók körében vannak olyanok például, akik Marokkóból, Törökországból érkeznek, és ottani vállalatok is sokszor az EU-ba küldik az ilyen munkavállalókat, akik sokkal olcsóbban dolgoznak itt. Tehát a kiküldetésben dolgozók, a menekültek és az munkások jelentik azt a három csoportot, akiknek a kizárását én rendkívül aggályosnak tartom. Jó estét kívánok, kedves kollégák! Frankfurtból érkeztem éppen. Nagyon forgalmi dugóba kerültem. Remélem, hogy nem fogok hibákat elkövetni elnöki tisztemben. Szeretném megadni a szót Liza Jakonszári képviselőasszonynak kettő percben. Köszönöm szépen! elnök úr. Az évszázadok során Európából nagyon sokan elvándoroltak, elhagyták a kontinest, és máshol kerestek munkát, elmenekültek a politikai, vallás és más üldöztetések elől. Most pedig megfordult a helyzet, Európa fogad nagyon sok nagyon sok állampolgárt harmadik országokból. Ezért kellene harmonizálni, főleg a jogi szabályokat, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az az összevont eljárást a tartózkodás és munkavállalási engedélyre vonatkozóan úgy tűnik számomra, hogy az Európai Bizottság javaslata azonban nem eléggé bölcs ágazati megközelítést választott, a különböző munkavállalók kategóriáit különbözőképpen szeretné szabályozni. Ez egy valódi dzsungel, alig lehet itt megtalálni a kiutat. Milyen bevándorlási politikát akarunk? Vannak olyanok, akik kék kártyával érkeznek, vannak idénymunkások, vannak olyanok, akik a saját vállalatunkon belül, akiket a saját vállalatukon belül áthelyeztek. Az Európai Bizottság miért nem tudja ugyanazokat a szabályokat alkalmazni minden munkavállaló számára? Bizonyos hozzászólásokban már elmondták a képviselők, hogy hogy a bevánd, egyes bevándorlási kategóriák, csoportok, bevándorlók egyes csoportjaira egyáltalán nem vonatkoznak ezek a szabályok, ez elfogadhatatlan. Mindenki számára egyenlő jogokat kellene biztosítani, és nem szabad megengedni, eh, azt, hogy egyeseket befogadunk, másokat meg, eh, másokat meg elutasítunk bizonyos feltételek miatt. Én azt remélem, hogy az általunk benyújtott módosító javaslatokat el tudják majd fogadni a szavazáson a kollégák. Fontosnak tartom azt, hogy, hogy fogadjuk ezeket a bevándorló munkavállalókat, ehhez egyenlő belbánást kell biztosítani mindenki számára. Eh, Evelyn Régner képviselőt kérem, képviselőasszony kérem másfél percre. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Az összevont eljárás, az egyablakos rendszer mindenképpen üdvözlendő. Egyes országok számára, például Ausztria számára, azonban vannak itt nehézségek azzal kapcsolatban, hogy nálunk is például két különböző hatóság van, az egyik a tartózkodási engedélyt adja ki, a másik pedig a munkavállalási engedélyt, ami a munkaerőpiachoz való hozzáférést, illetve ez a szociális partnereket érinti. Eddig a vita vitában a szakszervezetek nem igazán mondhatták el a véleményüket, ugyanúgy, mint ahogy az egyházak vagy a, nem, az, a nem kormányzati szervezetek. A migrációs politikát holisztikusan kell szemlélni. Az Európai Bizottság részekre szedni, szétszabdalná ezt az irányelvet, és még ennek emiatt akár a szociális dömpinget is lehetővé teszi. Ami a kiegészítő dokumentumokat illeti, ezzel kapcsolatban a következőket hadd mondjam el. Egy kis kártyán nincsen hely minden információnak, ezért a kiegészítő dokumentumon eh, kell, dokumentumnak normatív jelleget kell adni, egy ezen lehet a különböző információkat felsorolni, és ez a verseny, ez versenytorzulást is eh, megszüntetni, megakadályozná. Képviselő asszony, és most az azonnali hozzászólások jönnek, SDI, mindenekelőtt uh, out of the agenda mrs oomen ruijten voorzitter ik. Elnök úr, már két-háromszor is a kék kártyát uh, feltettem, szeretnék egy kérdést uh, feltenni. Amikor itt vitatkozom, akkor úgy érzem, mintha nem is dolgoztam volna hónapokon keresztül azon a dosszién, amiről most szó van. Minden kollégának mondom most, volt egy módosító indítványom, amelynek a célja, a tárgya az volt, hogy mindenki ki azonos elbánásban részesüljön, aki valamelyik tagállamban megkapja az összesített engedélyt. Ezt kell garantálni neki. Most miért mondja azt, hogy ezt nem garantálják? Ennek ezt nem, nem tudják megindokolni. Láttam a sajtó közleményeket, a sajtó nyilatkozatokat, és itt arról volt szó, hogy a szavazatokat manipuláljuk. Azt sem tudják megindokolni, hogy az idény munkások, amit az idény munkásokról mondtak, nem mondhatjuk azt, hogy tekintettel arra, hogy a harmadik országban létre lehet hozni, alapítani lehet egy társaságot, és azután rosszabb feltételek között dolgoznak. Ez egyszerűen nem igaz, elnök úr. Képviselőasszony, most pedig az azonnali hozzászólások rendjén Marinescu úrnak adom meg a szót señor presidente no sé si tendría derecho köszönöm szépen elnök úr az engedély az adminisztrációt megkönnyti megkönnyíti és jobban tudjuk ellenőrizni a ö, migrációt. Az adatcsere is könnyebb lesz. Ez a törvény alkotási javaslatom, csak részleges megoldás. Azokról szól, akiket már az EU piaca és az EU tagállamok befogadtak. De nem szól a munka lehetőségről, illetve nem szól az idény jellegű munkát végzőkről. Itt pedig a munkavállalói jogokat szabályozok a harmadik országbeliek számára, de nem teljesen szabad a piac. Domnule deputát, megadom a szót következőben Marita Ulfskog asszonynak. Egy percre. Elnök úr, sokat beszéltünk már azonos jogokról, de beszélnünk kell arról is, hogy mérlegelésre is szükség van, és hosszú távú intézkedésekre, ugyanúgy, mint olyan intézkedésekre, amelyek rövid távon szükségesek. Felbukkannak a rabszolgasság, kizsákmányolás új formái. Tudjuk, hogy milyen hatása volt például a kiküldetési irányelvnek és tudjuk, hogy ez milyen következményekkel járt. Felborított minden egyensúlyt, és nem, hogy javult volna a helyzet, sokkal rosszabb lett. Egy szociális katasztrófa veszélyeztet egész ágazatokat, ahol szezonális munkavállalókat, idénymunkásokat foglalkoztatnak. És ennek nagy hatása van az egész munkaerőpiacra, hiszen ez lefelé fogja nyomni a béreket. Nem tudom, hogy más frakciók hogyan vélekednek erről, de mi ilyesmit nem tudunk támogatni. Nem fordulhat elő, hogy ilyen kivételek legyenek. Ez konfliktusokat eredményezne. No, asszony, egy percre átadom a szót. Köszönöm szépen. December 18-án ninety ben elfogadták a migráns munkavállalók jogairól szóló egyezményt, amely a családjakra is vonatkozik. Ez az egyik fő eszköz az ben. Jelenleg azonban egyetlen EU-s tagállam sem ratifikálta ezt az egyezményt. Ez az egyezmény elismeri a munkavállalók jogát a harmadik országból származókét az Európai Unióban. Ez az emberjogi védelmet kellene biztosítsa. Kérem a kollégáktól, hogy a 18-as módosítót fogadják el. Ezt több kollégával együtt fogalmaztam meg így az ENSZ egyezmény ratifikáció megtörtént. Következő hozzászóló Ilda Figei Rédó képviselő asszony, egy percre megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a javaslat, irányelv javaslat nagyon különböző helyzeteket fogalmaz meg. Gondolok itt az idénymunkásokra, kiküldetésben lévő dolgozókra, de valójában a szabályozás űrügye alatt, az egységes szabályozás űrügye alatt legalizálni akarjuk a szociális dömpinget, és növelni akarjuk a bizonytalanságot a munkahelyen, és ezzel a diszkrimináció is súlyosbodna. Ezért azt mondjuk, az irányelvi javaslat nem fogadható el. Szükséges javítani a ö, jogérvényesülését azoknak, akik az EU-ban dolgoznak, akár kiküldetésben vannak, akár idény munkások, akár teljes munkaidőben dolgoznak, akár bevándorlókról van szó. El kell ismerni a jogaikat, beleértve a nemzetközi egyezményt, minden migráns munkavállaló jogáról és családtagjaik jogáról. Jó lenne, hogyha a bizottság vállalná, hogy odafigyel erre. Jaroszláv Páska képviselő úrnak adom meg a szót egy percre. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Hospodárske pri... Elnök úr, a gazdasági bevándorlás, amely elég jól ismert az EU jóléti államaiban is, egy olyan jelenség, amelyel valamennyien szembesülünk, és a legális migránsok mellett vannak illegális bevándorlók is, akik gyakran diszkriminációnak vannak kitéve, vagy akár kizsákmányolásnak vannak kitéve. Minden arra irányuló kísérlet, hogy jobban szervezzük meg az ő munkájukat, vagy új szabályokat alkossunk meg, pozitív. Lényeges, hogy azok a bevándorlók, akik hozzánk jönnek, elfogadják az új szabályokat nincs illúzióm afelől, nem gondolom, hogy ez az irányelv majd az összes problémáit megold, de sok olyan negatív jelenséggel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy egy jó lépést tettünk elő. Úr, és most átadom a szót Sean Kelly képviselő úrnak egy percre. Sean Kelly úr. Ír nyelven mondtam az első mondatot. Hogyha egy ilyen régi szólást itt felidézhetek, az nagy öröm számomra. A raportőrt akartam csak dicsérni, aki nagyon jó munkát végzett. Helyes az, hogy ezeket a gondolatokat az Európai Unióban hangoztatjuk és harmadik országokból érkezők számára biztosítani kell, hogy a partnereikkel legális munkaszerződéssel dolgozhassanak, ugyanúgy bánjunk, ugyanolyan elbánásban, bánásmódban részesüljenek, mint a mi munkavállalóink. Ha nem is tökéletes ez a rendelkezés, a jó irányba tett lépés, üdvözlöm, hagyom, és gratulálok a raportőrnek. Most egy kis késéssel Szerkász képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék Omen Reuten asszonynak nekirontani. Senki sem kérdőjelezi meg a munkáját. Kiváló munkát végzett a foglalkoztatásügyi szakbizottságban. Omen Reuten asszony módosítókat nyújthat be. De Omen Rajten asszony aláírt módosítókat, ö, olyanokat, amelyeket a tanács nem vett be. Ezek nem Omen Rajten asszonynak a módosító valójában, ezek a szöveg részei. A tanács álláspontja sokkal kevésbé kiegyensúlyozott, mint a bizottságé. Azt tanács szövege azt mondja ki, hogy ö, ö, nagyon sokak kimaradnak ebből az irányelvből, tehát több az egyenlőtlenség, és nem az egyenlőség nőtt. Szeretném elmondani, hogy Ömen ö, Rajten képviselő asszony kiváló munkát végzett. A tanács szövegét fogadták. Megadni a szót, most már végére járunk. Hallgassa meg Cecília Malmström biztos asszonyt aki a bizottság nevében fog szólni. please mrs malmström yours the floor. Much, Köszönöm szépen nagyon érdekes a vita. Azt hiszem nem titok, hogy a bizottság szerette volna, hogyha globális a megközelítés. Természetesen az elődöm ezt sok-sok évvel ezelőtt javasolta, akkor nem volt lehetséges. Most sem. Ezért van az ágazati megközelítés. Nekem se tetszik, de ez az egyetlen módja annak, hogy tovább lépjünk így szükséges. Igen, vannak kiküldetésben lévő dolgozók, jelentős munkát végeznek, és védeni kell őket. Nos, válaszolnék néhány véleményre a jelen irányelv egyenlő bánásmódot mond ki minden munkahelyen a migráns dolgozóknak. Nem hoz létre diszkriminációt. Hogyha elfogadják, nagyon fontos eszköze annak, hogy harcoljunk a migráns dolgozók jogaiért és a szociális dömping ellen. Senki sem akar szociális dömpinget. Ami a többi dolgozói kategóriát illeti, nincsenek benne például az idény jellegű dolgozók. A bizottság más eszközt javasolt számokra. Ők külön védelemben részesülnek. A jelentéstevő, az árnyék jelentéstevők ismerik ezeket a terveket. Ők is tudják, hogy védelemben részesülnek. Tudom, hogy egyes frakciók, egyes képviselők szerették volna, hogyha a kiküldetési ágazatra is kiterjed ez az irányelv. Megpróbáljuk a diszkriminációt elkerülni, és nem újat létrehozni. Az, hogy külön kezeljük a közök kategóriákat, nem megkülönböztetés. Volt hatástanulmány, a kiküldetési irányelvet is fogjuk, felül fogjuk vizsgálni jövő év végéig, ami a korrelációs táblázatokat illeti. Igen, a bizottság teljesen egyetért az elhangzott véleménnyel. Remélhetőleg fontos eszköz a jobb szabályozás és a jobb átláthatóság érdekében. Önöknek, nekünk, a nemzeti parlamenteknek és a polgároknak is ez jó. Ezt megpróbáljuk a tanácsnak újra és újra elmondani de nem szeretnénk veszélyeztetni a holnapi döntést ezzel a kérdéssel, de továbbra is harcolunk, vissza fogunk erre térni. Még egyszer, elnök úr, köszönöm szépen a vitát, köszönöm szépen a kemény munkát, amelyet sokan végeztek, Madame Mathieu, Szerkász úr, remélem, hogy pozitív lesz a szavazás holnap. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony. És végül, de nem utolsó sorban, megadom a szót Veronik Matyőnek, a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, biztos az, hogy nem semmi más nem mondhatok, mint amit ön kiválóan válaszolta a 23 kollégának, akik szót kértek a szöveggel kapcsolatban szerkesz úr és helyettem is válaszolt. Köszönöm az összes jelentéstevőnek, az összes frakciónak, amelyel sikerült együttműködni, dialógus folytatni. Jó együttműködés volt az év során. Ez a szöveg egy évre tekint vissza, most az évvel. Ez a ennek a szövegnek az élete is befejeződik. Köszönöm a tanácsnak is az együttműködést. Nagyon odafigyeltek erre a témára, és köszönöm szépen a kollégáknak, akik ma este felszólaltak. Hadd mondjam el azonban, hogy holnap első olvasati szavazás lesz. Ez kompromisszum. A kompromisszum sohasem kielégítő száz százalékig, hogyha a kollégákat meg kell nyugtatni, remélem, eh, hogy a biztos asszony felszólása megnyugtatja őket. Eh, kollégám Milen Flótre az előbb azt mondta, hogy kizárásokkal kezdődik a szöveg. Nos, emlékezzenek arra, hogy minden munkavállaló, aki ki van ebből zárva, rá vonatkozik más irányelv, specifikus területek. Tehát senki nincsen kizárva, se harmadik országból és sem más. Remélem, hogy a jelentés sikeresen szerepel holnap, és előrelépés lesz a harmadik országbeli munkavállalóknak. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánunk, képviselő asszony. Ezzel a vitát berekeztem. Szavazás holnap déli 12-kor. Thank you very much. And now, uh... Köszönöm szépen.